pénzekhez. Az egyszerűsítés egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy könnyebb hozzáférés biztosítsunk a kis és középvállalkozóknak. Miniszter úr, akkor ezzel a vitát berekeztem, és meglehetős késéssel rátérünk a következő napirendi pontra, a tanács nyilatkozata, az EBSZ e megerősítése az európai unió szerepe tárgyában chastel miniszter úr fog szólni a külügyi főképviselő asszony nevében. kérem miniszter úr öné a szó. monsieur le président madame la commissaire mesdames messieurs les parlementaires tisztelt elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy Esten főképviselő nevében beszélhetek ma itt. Ahogy önök is tudják, három hét múlva összeülnek a, az EBSZ e tagállamai, az asztalai találkozón, és 35 évvel a Helsinki zárókmány után, és 11 évvel az isztambuli találkozó után kerül erre sor. Ezért tehát ez egy nagyon fontos esemény. Az EBSZ e egy új dinamizmust keres, és különbözőek a vélemények az ebesz kapcsolatban. Vannak konfliktusok, amelyek a hidegháborúból fakadnak, és amelyeket még nem oldottak meg. Vannak olyan berög, megrögzött konfliktusok, amelyeket nem sikerült feloldani. Többször elhangzott az, hogy az európai biztonsági struktúrát meg kell reformálni. Az is elhangzott, hogy az EPSZ-en belüli párbeszédben párbeszédet erősíteni kell. Azonban más biztonsági fórumokat nem szabad kizárni, és ezzel a vitával meg kell erősíteni a bizalmat is. Az Európai Unió mindenképpen fontos szerepet játszott ebben a folyamatban, és ki kell emelni mindezt. Az asztanai konferencia előkészítette a következő csúcs találkozót, a végső dokumentumot kell most már elkészíteni, amelyet az államfők és kormányfők elé terjesztik. Ezzel megerősítik a normákat, kötelezettségeit az EBSZ-nek, illetve nagyon fontos kihívásokat, prioritásokat fogalmaznak meg, illetve azt is meghatároznak, hogy az Európai Unió milyen fajta akciótervet tud előkészíteni. Ennek olyan dokumentumnak kell lennie, mindenki számára jól érthető és olvasható. Az Európai Uniónak az a célja, és más szerződéses felek célja is, hogy az ebben egy újfajta biztonsági közösségi alakuljon át az egész euróatlanti, illetve ázsiai területen. Ez egy olyan terület lenne, ahol az állampolgárok szabadon és békében élhetnének, illetve ahol a konfliktusokat békésen oldják meg, és ahol a kötelezettségeket figyelembe veszik. Ez a célja ennek a csúcs találkozónak, ez az, amit meg kell valósítania, és ennek között a terve, ez az akcióterv lesz. Az, annak érdekében, hogy az EBSZ kooperatív struktúráját meg lehessen tartani, három dimenziót kell megvalósítani az akciótervben úgy, ahogy ez ebben az állásolási indítványban is látható. Európában a júniusban a külügyminiszterek e, találkozóján is megerősítették ezt. E, politikai szempontból is fontos ez, modernizálni kell a Bécsi dokumentumot is, illetve e, bizalomépítő intézkedésekre van szükség, sokkal aktívan részt vettek ebben illetve a CFE-vel kapcsolatban mindenképpen ezt folytatni kell, tehát folytatni kell az Európai Hagyományos Fegyverségekről szóló szerződést. A közös dimenziót erősíteni kell annak érdekében, hogy az EBS e egyfajta prevenciós szerepet tudjon betölteni, és valóban meg tudja előzni a konfliktusokat. Az Unió konkrét javaslatai, a partnerek javaslatai már megvannak. Azt szeretnénk, hogyha a transzisztriai, a, a területeknek a problémáit meg lehessen oldani békésen. Mert különben sérülni fog a bizalom. Az ebesznek meg kell mutatni azt, hogy valóban meg tudja oldani a konfliktusokat, és ezt az akaratot konkrétan kell megmutatnunk egy akcióterv által. Az EBSZ-nek mindenképpen a jövő irányába kell fordulnia, hiszen lesznek transnacionális fenyegetések is, vannak más nemzetközi intézmények, amelyek felelősek lehetnek, ismerik ezeket a fenyegetettséget, nem szeretném ezeket felsorolni. Az Európai Unió azt szeretné, hogyha az energiabiztonság kérdése is figyelem középpontjába kerülne a konfliktus megoldás kapcsán. A környezetvédelmi aspektusokat újra kell alakítani, jó kormányzásra van szükség, illetve az energiállátás biztonságát is meg kell vizsgálni a klímaváltozás tükrében. Az emberi jogok, az alapvető jogok, a jogállamiság, ez az alapvető érték, alapvető elv, amelyre ez a közösség épül. Ezt meg, ha ezt csak megerősítjük, az nem elegendő. Ezt valóban erősíteni kell, meg is kell valósítani ezeket. A kormány és államfők foglalkozni fognak ezekkel a kérdésekkel, de azzal is foglalkozniuk kell, hogy hogyan lehet az EBS ajánlásait még jobban megvalósítani. Az Európai Unió az emberi dimenziónak nagyon fontos szerepet szán, Együtt kell élni az embereknek, az államoknak, és ezért az Európai Unió mindenképpen előtérbe helyezi a sajtószabadságot, illetve a szabad és ö, ö, megfelelő választások betartását az EBSZ e országaiban. Az autonómiát is garantálni kell. A szükséges eszközöket rendelkezésre kell bocsátani annak érdekében, hogy a főképviselőjében ki tudja állni a sató szabadság mellett. Köszönöm Chester miniszter úrnak. Most pedig a, az egyes frakciók felszólalói következnek. Először is a néppárt nevében Andrzej Zibur két perc. Köszönöm, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Hallottuk eh, a külügyi főképviselőtől a itt eh, elhangzott beszédet, illetve Libor Rubcsek eh, képviselő egy írásbeli állásfoglalási indítványt is benyújtott, és azt mondta, hogy a korfúi folyamat lendületet kell, hogy kapjon. Ezt egyébként a főképviselő is kifejtette. Az EBESZ egy rendkívül hatékony szervezet, amikor a konfliktusok megoldásáról van szó, a kisebbségi jogokról vagy demokratikus folyamatokról. A három pillér közötti egyensúlyt meg kell találni, a politikai, a gazdasági és az emberi pillér között. A hagyományos biztonsági értelmezés, tehát a katonai erőn alapuló biztonság természetesen fontos, csak úgy, mint a gazdasági, szociális, illetve élelmiszerbiztonsági értelemben vett biztonság. Az EBSZ e ezeken a területeken is többet tehet. A választási megfigyelések eszközével az ODIHR nagyon jó demokratizációs munkát végzett. Ez egy olyan tevékenység, amelyet támogatnunk kell. Az EBESZ jó munkája azonban nem, áll, nem csak annyiban áll, hogy közvetít. Az EBESZ egy olyan szervezet, amely lehetővé teszi, az egyes tagállamok számára, hogy az elnöki szerepet betöltve megmutassák magukat. A kirgiz válság idején Kazaksztán szerepe, illetve Kazaksztán szerepe az Üzbegisztán és Türkmenisztán közti közvetítésben különösen értékes volt. Az Almaty csúcstalálkozó decemberben hozzá kell, hogy járuljon az EBESZ kartájának elfogadásához. Én támogatom a Rucsek úr nyilatkozatát, állásfoglalás indítványát. Köszönöm, most pedig Libor Rucsek a következő hozzászóló három perce van. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, idén ünnepeljük a 35. évfordulóját 35. évfordulóját a Helsinki záróokmánynak a Helsinki folyamat nagyban hozzájárult Európa megváltoztatásához, hiszen eh, a megosztottság és a hidegháború közepette született eh, a régi vasfüggöny mögött élő polgárok most már élhetnek politikai és egyéb szabadság jogaikkal. Azonban a Helsinki folyamat minden célját még nem sikerült teljesen elérnünk. Vannak olyan régiók, ahol vannak etnikai konfliktusok szomszédos országok között. Egyes országoknak nehezükre esik a demokratikus szabadságok meggyökeresztetése. Minden demokratikus államnak új kihívásokkal kell megbirkóznia, biztonsági kihívásokkal mint a terrorizmus, a szervezetbűnözés, a, az embercsempészet, a kábítószercsempészet, az energetika biztonsága, illetve az internet biztonsága. 35 évvel Helsinki után és 11 évvel az isztambuli csúcs után az EBS e Ebesznek egy újraindításra van szüksége, új lendületre van szüksége, reformokra van szüksége. A korfúi folyamat abba az irányba mutat, amerre haladnunk kell eh, a decemberi asztanai csúcs találkozón. Ebben az állásfoglalási nyilatkozatban az Európai Parlament egy sorajállással él a csúcs találkozó felé. Azt szeretnénk, hogyha a csúcson megbeszélnének egy sor lehetséges válságmegelőzési, válságmegoldási és válság utáni újjáépítési kezdeményezést, csak úgy, mint egy olyan cselekvési tervet, amely elvezet egy biztonsági Eh, alapokmányhoz, kartához eh, az EBESZ-en belül. Az EBESZ, mint ahogy azt eh, itt hallottuk, egy oszthatatlan része az euróatlanti, eurázsiai biztonsági struktúráknak. Széles körű tagsága van, nagyon sok tagállama van Vancouvertől Vladivostokig. Az EBESZ különlegessége abban áll, hogy összekapcsolja a politikai, katonai, környezetvédelmi és humán eh, tevékenységét a tagállamoknak. A Lisszaboni szerződés megerősítette az Európai Unió külpolitikai hatásköreit, külügyi hatásköreit, és ez az EBESZ és az EU együttműködése irányába hat, csak így érhetünk el sikereket a szocialisták és a demokraták képviselője után a liberálisok és demokraták képviselője következik két percben anneli jtteenmäki képviselő asszonyt kérem szólásra. arvoisa puhemies köszönöm szépen tisztelt elnök úr! Az EBSZ e egy nagyon jelentős szervezet volt történelmileg, és ma az EBSZ e továbbra is egy szükséges és elfogadott, elismert szervezet. Az EBSZ e ma az a szervezet, amely a krízis sújtotta területekre is bejut, akkor, hogyha több intézménynek ez nem sikerült. Ezért az ebesz szerepe rendkívül fontos, például Közép-Ázsiában. Itt a rendőri munka támogatásáról van szó, vagy akár a kereskedelem leküzdéséről. Főként a humanitárius szerepe az ebsz e nek egyedül, egyedülálló. Ezen szerepen belül a szervezet olyan modelleket fejlesztett ki, amelyek az emberi jogok területén a, az emberkereskedelem leküzdése kapcsán jelentősek, illetve olyan modelleket fejlesztettek ki, amelyekkel a tagállamok kapacitását is növelni lehet. Az EBSZ egyre inkább a rendőri együttműködésre koncentrál, és félkatonai eszközöket is használt, Természetesen az EBSZ is nagyon fontos fejlesztési politikát is alkalmaz. A fejlesztési politikával sikerült az EBSZ-nek a környezet és biztonság között kapcsolatot teremtenie. Az Európai Uniónak tanulnia kell ebből, de mindenek előtt a saját műveleteit az EU-nak, ezek a műveletek is tanulhatnak valamit az EBSZ-től. Általában az ebben sokkal hamarabb a helyszínre érkezik, mint az Európai Unió, sokkal nagyobb a tapasztalatuk is, és sokkal tapasztaltabbak a szakértőik is. Az EBS e pontosan ugyanolyan erős, ahogy azt a tagállamok akarják, és az EBS-nek e és az EU-nak együtt kell működniük. Nagyon fontos ez, köszönöm. Thank you. It's Herr Bütikofer for the Greenen. Peter. Most pedig Bütikofer úr a zöldek rész képviseletében. Köszönöm szépen. Sasztán miniszter úr azt mondta, hogy az EBSZ egy újfajta dinamikát keres. A parlament szeretne ehhez hozzájárulni, szeretnénk, hogyha meg is találná ezt az új dinamizmust az EBSZ. Ez az egy állásfoglalási indítvány, ami előttünk van, amelyet Rucsek alelnök úr dolgozott ki, és ezt ezt a parlamentben nagy többséggel támogatjuk, és ez egy progresszíven áll az EBSZ szerepéhez. Új lendület, az különböző oldalakról valósulhat meg. Például voltak javaslatai az amerikai alelnöknek is, és ez is egy pozitív szerepet játszott, de mindemellett most egy egyértelműbb definícióra van szükség a e, célokat e, illetően, és pontosan ez a célja a csúcs találkozónak. Mind a három dimenzióját erősíteni kell az ebesznek, főként a demokrácia és emberi jogok e, mindenének szerepét, de lesznek új lépések is, és úgy gondolom, hogy nagyon jó ez az állásolás indítvány, felveti ezt a kérdést, és ha nem lehetne a jövőben az Európai Uniót a közös biztonság és védelmi politikáján belül kötelezni arra, hogy átvegye az EBS misszióit. Ez például pozitív lehetne, jó lenne, ha lenne egy ilyen ö, opciónk. Például jó lett volna akkor, hogyha a múltban is már lett volna egy ilyenfajta opciónk. Rucsák elnök úr már utalta arra, hogy nagyon fontos az, hogy kidolgozzuk a közös patikánkat az ebeszen belül. Úgy vélem, hogy ez a helyes válasz az orosz részről érkező javaslatokra, akik egy újfajta vitát szeretnének az euróatlanti térség biztonságáról. Én meg vagyok arról győződve, hogy az EBS e továbbra is elmaradt, el, ö, továbbra is nagyon fontos marad, és ö, nagyon fontos lesz, és sikeres lesz jövőben is. Köszönöm szépen, én is mondja az elnök. Tenok úr következik az ECR nevében egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az EBS e szerepe egyre fontosabb a béke és stabilitás támogatásában Európában. Az a tény, hogy, tény, hogy Amerika Oroszországra és közép-ázsiai országokra számít, és ezek is tagjai az EBSZ-nek azt hiszem nagy hitelességet ad a szervezetnek. Említettük, hogy Vancouver-től Vladivostokig mindenki tagja a szervezetnek, szinte az Európa Tanács helyét veszi át olyan fórumként, ahol a demokráciával kapcsolatos vitát lehet lefolytatni, és természetesen a választási megfigyeléseket is elvégzi. Az emberi jogokat támogatja, a jogállamiság kérdéseit vizsgálja Európában, a helyszíni missziók, Grúzia, Moldova, és így tovább más országokban komolyan hozzájárulnak a társadalmak stabilizálásához, a már befagyott konfliktusok megoldásához. Gondoljunk arra, hogy Kazaksztán most az elnöke, ennek a szervezetnek, és ez segített abban, hogy a közép-ázsiai térségre figyeljünk oda, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre. Természetesen rengeteg lehetőség lenne még arra, hogy az EU kapcsolatait bővítsük, továbbfejlesszük az EBS-szel. E De azt hiszem, illetve remélem, hogy a főképviselő asszony majd megpróbálja elkerülni az erőfeszítések megkettőzését, hogy ne szórjuk az ablakon az adófizetők pénzét, amikor gazdasági válság idejét éljük. Az EBSZ e az EU, a NATO együtt kell, hogy működjön a partnerség a békéért tevékenységben. Az Európa Tanács és az EBS e egybeolvasztását talán meggondolhatjuk, ezzel sok pénzt takaríthatnánk meg. May I, may I Kedves kollégák, kérem, emlékeztetnék mindenkit, hogy tartsa be a felszólalási időt, mert a tolmácsok is csak éjfélig maradnak, én pedig nem akarom az ülést két óráig vezetni. Meine Fraktion Solcor következik. A frakció üdvözli ezt az indítványt. Nagyon sokat foglalkoztunk az EBSZ e témájával, illetve azzal, hogy az EU hogyan viszonyul a Helsinki célokhoz, és hogy milyen fajta mechanizmusok vannak, és mindenképpen pozitív válaszokat adunk a különböző kérdésekre. Az alelnök úr rámutatott arra, hogy az EU, illetve az EBSZ e nem versenytársak, hanem inkább partnerek, akik a különböző problémákat Európában saját kompetenciájuk és tapasztalatok alapján együttesen meg tudják oldani. Aztán a kapcsán két aspektust szeretnék kiemelni. Európában egy közös vitára van szükség a biztonságpolitikai jövőt illetően, a európai biztonságpolitikát illetően, amely nem csak az EU-t foglalja magába. A korfúi folyamat lehetővé teszi azt, hogy struktúrált vitát lehessen folytatni, és a tagállamoknak ezt úgy kell kialakítaniuk, hogy a végén e, ebből konkrét eredmények fakadjanak a leszerelés kapcsán. Akár csak az EU, úgy az EBS e is e, foglalkozik az energiabiztonság, illetve a környezetvédelem kérdésével, és ezért nagyon fontos a struktúrát is, Köszönöm. Our next speaker is Madame... Következő hozzászólunk Nedelcseva asszony két perc. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a hozzászólásomban szeretném kiemelni azt, hogy a választási megfigyelési missziók mennyire fontosak az EBSZ-szel e való kapcsolatainkban, illetve a külügyi fellépésünk megerősítése terén. Itt, így tudunk az állampolgár és politikai jogokért fellépni, az Európai Unió így tudja garantálni például a választások hitelességét, és ez a, külü, a, külügyi tevékenységünk hitelességét is erősíti. Ezek a missziók együtt kell működjenek. Szerintem az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásához szükséges az, hogy együtt működjön a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala az EBSZ e intézményi szerkezetén belül, és az Európai Külügyi Szolgálat azért, hogy ne legyenek átfedések, és ne legyenek kettős fellépések. Ezt az együttműködést meg kell valósítani minden egyes választási megfigyelési kiküldetés után. Jól elő kell készíteni ezeket a missziókat, jól elvégezni és az utánkövetést is biztosítani. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy az Európai Parlament szerepe mennyire fontos ebben. Mi demokratikusan és közvetlenül választottak meg minket az állampolgárok, így kerültünk ide a parlamentbe, tehát nekünk őket kell képviselni. Ez egy olyan érték, amelyről soha nem szabad megfeledkeznünk. Végül pedig a biztonsági kartában a, a biztonsági dimenziókat részletezzük, sokkal inkább számítanunk kellene az EBSZ e tapasztalatára az Európai Parlamentben, amikor a munkánkat végezzük a gazdasági adatokat, környezetvédelmi adatokat is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy garantáljuk a közös kiküldetéseink sikerét. A választási megfigyelések esetében tehát az EU-nak az EBSZ-szel e sokkal jobban együtt kell működnie, és az európai parlamenti képviselőket is el kell küldeni a helyszínre, hogy így erősítsük a külpolitikánkat, és teljesítsük a Lisszaboni szerződés célkitűzéseit. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólalónk Tabajdi Csaba két percre

Köszönöm szépen. Szeretném azt eh, támogatni, amit Bütikofer kollega is elmondott, hogy ki kell egyensúlyozni a három eh, dimenziót az ebeszen belül is. Szeretném megemlíteni itt azt, hogy meg kell védenünk az emberi dimenziót. Elnök úr, én örülök annak, hogy az ön jelentése figyelembe veszi azt a tényt is, hogy hogy a, a hadivatalban lévő elnöknek, Kazaksztánnak is figyelembe kell vennie az emberi jogokat az ebeszen belül, még az Asztánai csúcs találkozó előtt, és tudjuk, hogy az ottani helyzet nem igazán kielégítő. Nagyon sokat megsértik az emberi jogokat, és rosszak a börtönfeltételek is. Örülök annak is, hogy a jelentése magában foglalja azt a megjegyzést, hogy az Európai Parlamentet sokkal aktívabban be kell vonni az emberi dimenzióba. Óriási előrelépés az, hogy a civil társadalom teljes mértékben részt vehet ebben, és örülünk annak, hogy a civil társadalom már az asztanai csúsztalálkozó előtt szervez egy eseményt, de nem szabad, hogy ez csak egy képmutatás legyen az aztán számára. Köszönöm szépen a következő felszólalom, Migászki úr. Mazdekoly, pane Köszönöm, elnök uh, úr. Én mindig méltányolom, hogy ön uh, lengyelül köszönt engem. Az Európai Unióban elő kell mozdítanunk az EBSZ e szerepét, különösen azokon a területeken, ahol az érdekeink egybeesnek, például Grúzia, a Nyeszteren túli területek, a hatpontos sárközi terv, amely grúziai helyzetet hivatott rendezni, és Hautala asszonynak teljesen igaza van az emberi jogokat illetően ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az EU egy saját magától is fontos szervezet, a mi együttműködésünk az nem függhet az EBS-től. E az EBS e tagsága rendkívül széles körű, nem csak az EU tagállamok tagjai az EBS-nek. E a teljes együttműködés az Európai Unió részéről

Köszönöm, elnök úr. Az EBS, e mondják nekünk, a politikai sajtószabadság és az emberi jogok előmozdítására létezik és született. Sastel úr, a az EBSZ e idei munkája és az asztanai decemberi csúcs tudatában ön ismeri a kazaksztáni emberi jogi helyzetet, sajtóhelyzetet? ugyanis ez elég szomorú. A szakszervezeti aktivistákat bebörtönzik. A kazaksztáni delegáció tagjaként rendkívül brutális eh, börtönviszonyokról szereztem tudomást. Két héttel ezelőtt Borozó, Barozó mégis eh, piros szőnyeges fogadtatásban részesíti Nazarbayevet, eh, és még csak nem is kritizálja. Sastel úr, az olaj és a gáz üzlet a, miért fo- ilyen fontos a csúcs találkozót el kell törölni, hogyha önök komolyan veszik azt, hogy a demokratikus és szociális jogok előmozdítása Kazaksztánban is fontos. Thank you. Give... Köszönöm. Most pedig Zsasztel úré a szó Ashton asszony képviseletében. Parancsoljon, a felvetett kérdésekre kérem válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Megköszönöm mindenkinek a kiváló vitát, és természetesen javaslataikat továbbítom majd Estenasszonynak, már ami az erőforrások racionalizálására vonatkozik, és az új külügyi szolgálat munkájának a felhasználására. Nem fogok újra visszatérni a kezdeti megjegyzéseimre, amelyeket itt elmondtam a vita elején, hiszen sokan beszéltek már ugyanazokról a témákról. Ami Kazaksztánt illeti és az emberi jogokat, önöknek igazuk van, helyes, hogy kiemelik ezt a helyzetet, nagyon fontos az Európai Unió számára. Minden egyes találkozókon, amikor a kazak vezetőkkel beszélünk, felhívjuk erre a figyelmet, elmondjuk, hogy a politikai, az állampolgári jogokat biztosítani kell, a demokratikus folyamatokat meg kell valósítani. Ezt minden egyes alkalommal e, elmondjuk. Amikor Nazarbayev úr legutoljára ide látogatott hozzánk, akkor is kihangsúlyoztuk ezeket a szempontokat. Az asztanai csúcsról hadd szóljak néhány szót. A kazak elnökség lehetővé teszi, hogy a múlt e, súlyát úgymond letegyék a vállukról, és Vladivostoktól nyugatig terjedő biztonsági térségbe beléphessenek, és végre olyan biztonsági kérdésekről tárgyaljanak, amelyek a XXI. században fontosak. Természetesen az Európai Parlament is megkívánja tenni a maga hozzájárulását ehhez a munkához, és valóban szükségünk is van a parlament explicit támogatására az emberek méltóságát kívánjuk megvédeni, az határokon átnyúló kihívásokkal szembenézni, a gazdasági és szociális fejlődéseket összehangolni, és természetesen új lappal szeretnénk kezdeni az EBSZ e történetében, tehát aztánában az Európai Unió a lehető legtöbbet fogja megtenni, hogy a felelősségét elvállalja. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárjuk. A szavazás az állásfoglalási indítványról holnap lesz és most pedig a következő napirendi pontra térünk rá.